Brock úr azt gondolom ezt megtette már, és majd és a marokkói külügyminiszter helyettesel is, ha jól tudom, kapcsolatba lépett ebben az ügyben. A hat, az illetékes ciprusi hatóságok tájékoztattak arról, hogy Janis Kasszolidis képviselő ciprusi külügyminiszterek nevezték ki március 1-ével. Szeretném az egész ház nevében, szeretnék gratulálni Kasszulides úrnak ehhez a kinevezéséhez. An seiner Stelle tritt Herr André. Helyette András Picilides lesz képviselő március 4-ai hatája. Gratulálunk tehát Kasszulides kollégának, ahogyan mondottam, és Picilides kollégát üdvözöljük a parlamentben. A he, ö, hetes cikk első bekezdése értelmében a parlamenti képviselők választásáról az eljárási szabályzat négyes cikke értelmében 2013. március 1 óta konstatáljuk ezen képviselői hely megörülését. Picilides úr pedig március 4-i hatállyal válik a parlament tagjává, ezt tudomásul vesszük. A kolléga az első szabályzat harmadik cikke második bekezdése értelmében teljes joggal vesz részt a parlament szervének ülésén, amíg mandátumának megvizsgálására sor nem kerül, illetve ezzel ellen kifogás nem emelődik, feltéve, hogyha írásban nyilatkozatot tett, hogy nincs olyan tisztsége, amely az európai parlamenti képviselő tisztségével összeegyeztethetetlen lenne. A jogi szakbizottság február 20-ai ülésén